Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Nem voltam annyira pontos. A terrorizmus áldozatainak emléknapján egy nyilatkozatot szeretnék tenni. Tisztelt kollégák! Ma ötödször kezd, ünnepeljük a terrorizmus áldozatainak évfordulóját. Ez egy olyan nap, amikor valamennyi olyan személyre emlékeznünk kell, akik a terrorizmus áldoz, ártatlan áldozataivá váltak. Ezen hétvégén Észak-Írországban két katona esett az Ira áldozatául, és hétfőn az Amark körzetben egy rendőrt lőttek le. Ez a rendőr házas volt és gyermeke is voltak. A barbár terrorizmus ezen aktusa újra egy családot tett tönkre és hatalmas szenvedést okozott. Tegnap óta legalább tíz ember halálozott el Sri Lanka déli részén egy terrortámadásban, és további húsz ember lebeg továbbra is életveszélyben. Az Európai Parlament nevében szeretném kifejezni felháborodásomat ezen ártatlan emberek ellen elkövetett borzalmas támadások okán, és valamennyi családtagot szeretném biztosítani mélységes együttérzésünkről. Emléküket megőrizzük. Ma Európai Parlamentként hangosan felemeljük a szavunkat a terrorizmus vak erőszaka ellen. A legkeményebben elutasítjuk az emberéletek értelmetlen megsemmisítését, fanatikus meggyőződésekből elkövetett gyilkosságokat, amelyek lábbal az emberi méltóságot. A terrorizmus közvetlen támadás, a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia ellen. A terrorizmus egy kísérlet, hogy vakerőszak révén rombolja szét értékeinket, olyan értékeket, amelyeket az Európai Unió és a tagállamok kötelezőnek tekintenek magukra nézve. A terrorizmus mélységes fájdalommal tölti meg szívünket, de nem lehetséges az, hogy demokratikus társadalmunkat és értékeinket pusztítsa el. Tisztelt kollégák, a terrorizmus bűncselekmény, amelyel szemben nincs enyhítő körülmény. Hatalmas veszély ez a biztonság, a stabilitás és a nemzetközösség demokratikus értékeivel szemben. Közvetlen támadás polgárainkkal szemben, valamennyiünkkel szemben. Az Európai Parlament aktívan részt vesz a terrorizmus elleni küzdelemben, és a terror támadások áldozatainak támogatásában. Nem ismételhetjük elégszer, hogy nincs semmiféle indoklása, igazolása a terrorizmusnak. Éppen ezért a jogállamiság alapjain és a törvény teljes erejével kell fellépnünk ebben a küzdelemben. Ma az Európai Parlament kifejezi szolidaritását a terrorizmus valamennyi áldozatának, akárhol is haláloztak el a világon. Az IRA áldozatainak emlékére és a Sri Lankai öngyilkos támadás emlékére kérem, hogy egy perces néma felállásra adózzunk az áldozatok emlékének. Ich danke Ihnen. Köszönöm szépen. De kollégin und... Tisztelt kollégák! 30 évvel ezelőtt 1979. március 11-én Jean Monnet elhalálozott, aki az európai integráció egyik alapító atya volt. Elhalálozásnak 30. évfordulóján a plenáris ülésen életművét szeretném röviden méltatni. Ma egy olyan ember hatalmas érdemeire emlékezünk, aki Robert Schumannal együtt egyike volt a Németország és Franciaország közötti megbékélés létrehozójának, a béke, a, meg, a megértés és a demokrácián alapuló sorsközösség kialakításának Európában. A 21. század elején Zsammoni elveire emlékezünk, és ezek nem veszítettek semmit aktualitásukból, sőt ellenkezőleg érvényességük nyilvánvalónak tűnik. Éppen a globalizáció, a pénzügyes gazdasági válság időszakában hatalmas kihívásokkal találjuk magunkat szemben, és egyre erősebben együtt kell működnünk nekünk, európaiaknak, hogy közös érdekeinket megvédjük a világban. Természetesen Jean Monnet a Lisszaboni szerződés által elért előrelépéseket üdvözölni, hiszen a 21. század egyik kihívásának megfelel így az Európai Unió. Végezetül tisztelt kollégák, a Jean Monnet által alapított cselekvési bizottság volt az, amely az Európai Parlament közvetlen megválasztását javasolta. Ez az álom az elmúlt 30 évben, Jean halála óta az Európai Unió parlamenti dimenziójának felépítésével megvalósult. Valamennyien tisztelettel tartozunk Jean emlékének, hiszen az európai tagállamok közötti viszony alapvetően megváltozott, és valamennyi polgár életét befolyásolja ma már. Jean Monnet halálának 30. évfordulója alkalmából szeretném kifejezésre jutatni feladatunkat és elkötelezettségünket, hogy a Jean Monnet által bevezetett integrációs gondolatot továbbra is elkötelezetten építjük tovább. Nos, tisztelt kollégák, most a bizottság elnökének adom meg a szót. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak. Hogyha az országok külön-külön cselekednek, akkor elszigetelten érhetnek csak el eredményeket, és